és Kelám képviselők nyújtották ezt a kérdést be. Ezeknek témája az igazságszolgáltatási rendszer, illetve a jogállamiság Oroszországban. Miniszter úr, öné a szó, ha figyelne, és kérem, hogy válaszoljon. Ja. Ne. Okay. I know that My friend. Tudom, hogy barátom Milán Horácsák, egy olyan férfi, aki elkötelezte magát amellett, hogy figyelemmel kísérje az oroszországi emberi jogi helyzetet. Ezt szeretném neki megköszönni, mert pontosan ezt kell tenni ennek az intézménynek, figyelembe véve a kérdését, szeretném őt biztosítani arról, hogy a tanács osztja az aggodalmát a jogállamiság fejlődését, illetve a demokrácia fejlődését, illetően Oroszországban. A tanács úgy gondolja, hogy az Oroszországgal fenntartott partnerségünknek figyelembe kell vennie a nemzetközi jogot, a demokratikus elveket és az emberi jogokat. Ezért a tanács folytatja a nyomásgyakorlást Oroszországra, hogy megfeleljenek a kötelezettségvállalásoknak, amelyeket az Európa Tanács tagjaként, illetve az OECD eh, tagjaként írtak alá, és eh, a partnerség és együttműködési egyezmény keretében is erre tettek kötelezettségvállalást. Az az eset, amelyet ön és kollégái említettek, azok nagy aggodalomra adnak okat, és a tanács továbbra is követi majd a fejleményeket. A tanács aggodalommal, aggodalmat kifejezi Oroszországnak rendszeresen a politikai párbeszéd során, főként a emberi jogi konzultációk során 2005 márciusában is megtörtént ez. Oroszország eljárását ebben, ezen a területen figyelembe veszük majd az Oroszországgal megkötendő új egyezmény kapcsán és Ugyanakkor az EU-Oroszország kapcsolatok más területére is fog ez majd hadni. Az új partnerség és együttműködési egyezménybe e, fontos emberi jogi zárékot fogunk beilleszteni, ez fontos az Európai Unió számára, és a tárgyalási irányelvbe, és ezt rögzítettük, amelyet tavaly fogadott el a tanács. A partnerség együttműködés, amiről beszéltek, ezt a közös értékek alapján kell létrehozzuk. Az Európai Uniónak szüksége van az új egyezményre, fontos ez a gáz miatt, fontos a megegyezés miatt is, az értékek miatt is, amelyek fontos a számunkra például a jogállamiság. Én személyesen megígérhetem, hogy az Európai Unió egységessége döntő jelleg annak érdekében, hogy itt zülőre juthassunk. Elnök, köszönöm szépen! Most minden kérdést feltövőnek adok 30 másodpercet arra, hogy kiegészítő kérdést tegyen fel egymás után, utána pedig majd a miniszter úr fog válaszolni a három kiegészítő kérdésre együttesen. Először Horacek úr kapja meg a szót. Igen, köszönöm szépen. Működik a mikrofon? Igen. Van egy kis problémám, mert a múltban a tanács részéről mindig azt a választ kaptuk, hogy a prioritás természetesen az EU-Oroszország kapcsolatok fenntartása, de pontosan a konkrét esetben a Hodorkovsky, Lebegyev és Bachmina esetben még mindig nem történt előrelépés. Poszelt úr a következő. Én úgy gondolom, hogy ön egy nagyon aktív emberi aktivista, és nagyon nagyra értékelem a cset találékonyságot is. Tudná e valamilyen megoldást találni arra, hogy a Jukosz fogvatartottak esetében örülépést éljenek el, és az emberi jogi kérdést lehetne egy kicsit, kicsit erősebben képviselni a tárgyalások során, mint ez idáig. Köszönöm szépen Poszelt, Kelem úr, köszönöm szépen elnök asszony, köszönöm a miniszter úrnak a válaszait. Egyetérte azzal, hogyha a tanács meggyőzően képvisel, képvisel az oroszok felé ezt a problémát, megmutatván azt, hogy az Európai Unió komolyan veszi, hogyha így megsértik a jogokat, akkor a gazdasági együttműködés is jobb alapokra kerülnek. Egyet érte azzal, hogyha Hodorkovszki és Lebegyev e, megold, eset megoldásra jut, akkor az EU állhatja azt, hogy e, Oroszország betartja a gazdasági kötelezettségvállalásait. Miniszter úr. Most nézzék, Ah cseh elnökségtől azért nem várhatják el, hogy maradjunk csendben. Én nem voltam csendben, amikor az enyége biztonságban beszéltünk. Nem hallgattam a múltban sem, amikor a Hodorkovszki és más ügyeket vitattuk meg. Talán tudják azt, hogy lesz egy trojka találkozó februárban, és az elnökséget Schwarzenberg Karol külügyminiszter fogja majd képviselni. Amiről kérdeznek azok az esetek, például Bakunina, Bakumina asszony, Bachmina asszony. Meg fogunk fontolni lépéseket, de természetesen, hát hogy lesznek eredmények vagy sem, ez az oroszok kezében van. Mi, ha úgy tetszik, megfelelő körülményeket teremtető nyomást gyakorolhatunk, de hát Oroszországnak kell válaszolnia. Hánen úrnak van kiegészítő kérdése. Tisztelt eh, elnök helyettes asszony, üdvözlöm a minisztert a, itt a parlamentben, és üdvözlöm a cseh elnökséget. És eh, bárcsak mindenki ezt mondhatná. Tisztelt eh, elnök asszony, hát a cseh miniszter elnökhöz intézett kérdések hangneme eléggé megdöbbentett. Volt valaki az ír képviselők részt, aki azt mondta, hogy vonja vissza az állítás, miszerint ő szerint a Lisztoni nem olyan kiváló, mint a nicai. Kérem szépen az elnök asszony azt mondja, a kérdésre térjen rá. Tehát itt vannak Hannan úr, lejárt a 30 másodpercet, nem tette fel a kérdést, sajnálom. Köszönöm szépen, akkor a következő kérdésre térnénk rá. Har Jó. Harkin asszony kérdése a világkereskedelem liberalizációra, meg Guinness asszonyi ez a kérdés. Most a miniszter úr öné a szó. Köszönöm szépen ezt a különleges kérdést, mert én egy olyan országból érkeztem, amely nagy barátja a kereskedelemnek, Úgy tetszik, a GDP-nk 80%-a abból adódik, amely a kereskedelmhez kapcsolódik. Önök abban biztosak lehetnek, hogy a mi elnökségünk mindenképpen ki fog tartani amellett, hogy az Unió egy kiegyenlített és ambiciózus megállapodást kössön a WTO dohai fordulójában. Mi keményen fogunk ezen dolgozni. Ami az elnökségem ambícióit illeti, nos hát a világkereskedelem liberalizációjával kapcsolatban az elnökség kifejtette fő prioritását, méghozzá a 18 hónapos programban a francia, cseh és svéd elnökség programján szerepel ez a munkaprogramban. Múlt héten került a nyilvánosság elé, és már itt a miniszterelnök úr is ismertette ma délelőtt ezt a munkaprogramot. Ebben a munkaprogramban az szerepel, hogy a kereskedelmi politika fontos eszköz, amely segítségével a globalizáció kihívásainak meg lehet felelni. Munkahelyeket lehet teremteni, jólétet lehet biztosítani mindenki számára. Mindenképpen arra fogunk törekedni, hogy nyitott, piacorientált, szabály alapú kereskedelmi rendszer dolgozzunk ki mindenki javára. A kereskedelmi politikának hozzá kell járulnia az Európai Unió környezetvédelmi és klíma célkitűzéseihez. Tehát fontos az ökotermékek kiterjesztése is. Ki kell állnunk amellett, hogy egy kiegyenlített, ambiciózus és átfogó megállapodást hozzunk létre a WTO dohai fordulójában. Az országom három prioritást határozott meg. Az egyik közülük az, hogy legyen az Európai Unió szerepe a világban az egyik prioritás. Az én országom ki fogja emelni, hogy mennyire fontos a kereskedelmi politika, amely segítségével a külső versenyképességet meg lehet erősíteni, valamint a gazdasági növekedést, és új munkahelyeket lehet teremteni az EU új kereskedelmi politikának köszönhetően. Itt gondolok a növekedési és munkahelyteremtési felülvizsgált és módosított stratégiára is. A cseh elnökség a bizottsága közösen <clears throat> új tárgyalásokat kíván elindítani, megállapodásokat Koreával, Indiával, Mercosurral, az ASEAN-nal, az Andok közösségével, és Kínával is potenciálisan, és szabad kereskedelmi megállapodásokat kíván kötni EU ö, szomszédaival, Ukrajnával például, amint a feltételeket teljesítették például Oroszországban. Az elnökség kereskedelmi munkaprogramját az INTA bizottság előtt fogja bemutatni január 20-án. Ami az élelmiszerbiztonságot illeti, a soros elnökség úgy gondolja, hogy a protekcionizmus nem segíti az élelmiszerbiztonságot, sem Európában, sem világszerte. Tehát az elnökség támogatja a világkereskedelem liberalizációját a Dohai fejlesztési program keretében. Az európai agrárszektort kell versenyképesebbé tenni, tehát például le kell bontani az exporttámogatási rendszert. Az átlátható liberalizáció, a kompetitív agrárszektor az alapját képezi az élelmiszerbiztonságnak. Az élelmiszerbiztonság az EU-ban nagyban függ az élelmiszer világkereskedelemmel, hiszen így lehet biztosítani versenyképes árakon ezeket az élelmiszereket. Megfelelő ösztönzőket kell kidolgozni a tagállamok számára, azok, azon országok számára, a legjobb áron lehet ezeket előállítani. Nagyon fontos az élelmiszer termelés helyi szintű támogatása, Ebben az értelemben egy nyitott, több oldalú megállapodás nagyon fontos és jobb garancia az élelmiszer ellátás biztonságára, mint egyéb eszközök. Meg Genész asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt, bocsánat, köszönöm szépen a tanács elnökének is. Nem hiszem, hogy meg tudunk mindenben állapodni. Szeretném felhívni a figyelmét a globális élelmiszerbiztonságról szóló jelentésre, amely azt fogalmazza meg, hogy a piaci mechanizmusok nem fogják garantálni az élelmiszerbiztonságot és a jövedelembiztonságot. Tisztázná-e, kérem szépen, hogy ön szerint az agrár kereskedelem valóban előre visze bennünket, és hogy ez-e az ön prioritása az elnöksége alatt? Miniszter úr. Igen. Ha van szabad kereskedelem az agrárszektorban, nincs éhezés. Kettő további kiegészítő kérdést kaptunk Posselt úr és Kemal úrtól. Posselt úr az öné a szó. Miniszter úr, mindig azt mondják, hogy az agrárpolitika csak 3%-nyi gazdát érint. Sok a jó evő, én egy kiváltképpen jó evő vagyok. Én azt gondolom, hogy az élelmiszerbiztonság egzisztenciális kérdés. Látjuk ugye az energiafüggőség problémáját. Én szeretném a szabad világkereskedemet támogatni, ugye a saját földünket, a saját gazdáinkat is támogatni kell. Ezt nem lehet a piacnak átengedni, hogy szabályoz ezt a kérdést. Köszönöm szépen, Kemál úr. Thank you very much, uh, Madam uh, President. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony. Előttem szólóhoz hasonlóan szeretném én is azt mondani, hogy ez az elnökség, a cseh elnökség bizonyára nagyban fog különbözni az előzőektől, és elnézést kérek azért, amiért néhányan itt számon kérték a viselkedését. Ugye a VTO tárgyalásokat mindig valaminek a kontextusában vizsgáljuk, most ugye az USA-ban voltak választások, de mikor lesz egy következő lökete ezeknek a VTO tárgyalásoknak? I think on the CAP reform. A kapreformmal kapcsolatban, hát igen, a bizottságtól új költségvetési reformra lenne szükség, egy, egy fehér könyvre. Egy, egy tabula rázára inkább azt mondanám. A svéd kollégám tudja már, majd amikor soros elnök lesz, hogy 2009 egy nehéz év, hát nem eh, a mi asztalunk az, hogy jogalkotási tervezeteket fogalmazzunk meg. Per Fosszert barátomnak mondom, hogy hát nyilván hasonló kulturális háttérből érkezünk. De hát, de mi vagyunk az élő példái is annak, hogy eh, már nem éheznek Európában, nézzenek ránk. A az agrártermékekkel való kereskedelem az elmúlt évtizedekben nőtt, ezt mindenki láthatja, nyilván szükség van a finom termékekre, annak érdekében, hogy a bajor és a csessört, ugye mindenki megismerje és szeresse, de a szabad kereskedelem, mondom még egyszer, nem csak Európában, hanem az egész világon előmozdíthatja az agrárpiacot is. Sauna Nathan a következő, a kappal kapcsolatos témában. Tessék, miniszter úr, öné a szó. A közös agrárpolitika. No, a tanács emlékeztetne arra, hogy a politikai megállapodás keretében, amit az állapotfelmérés kapcsán fogalmazott meg, tavaly november 20-án, ott a tanács és a bizottság közösen kifejezésre juttatta, hogy Annecy-ben, Franciaországban, szeptember 23-án, ugye a KAP jövőjére vonatkozóan 2013 után új szabályok lépnek életbe, különös tekintettel a költségvetésre. Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a közvetlen kifizetéseknek mi legyen a sorsa, más szintűek legyenek-e az egyes tagállamokban, fenntartható-e ez egyáltalán. A cseh elnökség azt szándékozza, hogy az informális miniszteri találkozón, amelyen majd az agri miniszterek vesznek, föl, vesznek részt májusban Brunóban, napirendükre tűzik ezt. És nagyon örülünk, hogy megnyithatjuk majd ezt a magunk részéről. Ami a kap jövőjét illeti, az agrár politikai eszközöket kellene jobban körüljárnunk, többek között a közvetlen kifizetéseket. Nem szabad diszkriminatív hatásúaknak lenniük ezeknek, hiszen el kell számolnunk az európai adófizetők felé. Az európai gazdák versenyképességét nyilván szavatolnunk kell, és az európai élelmiszer, ipar versenyképességét is az agrártermékek, valamint az mezőgazdaság már nem eladható melléktermékeire is fel kell hívnom a figyelmet. A párbeszédnek azt kell szolgálni, hogy egy modernizált kap legyen az eredmény, amely mindenki számára azonos esélyeket biztosít, és ezt szeretném aláhúzni minden egyes tagállam vonatkozásában. Onéten, kollega. Köszönöm szépen az elnöknek ezt a választ, de szeretném megkérdezni, hogy terveikre tekintettel a cseh elnökség alatt hogyan kívánják a hátrányos helyzetű területeket segíteni. Mert ha jól értem, akkor ezek azok a területek, a hátrányos helyzetű kedvezőtlen adottságú területek, akiknek nagyon jól jönne a segítség, úgyhogy erre vonatkozóan szeretném még hallani a válaszát. Miniszter úr. Nézze. A kedvezőtlen adottságú térségek az egyik legnagyobb problémát jelentik itt Európában. Számos alkalommal beszéltünk erről a kapról folytatott vita kontextusában is, és hát abban egyetértünk, hogy az közvetlen kifizetésektől el kellene mozdulnunk egy újra elosztó fizetési rendszer felé a vidéknek a támogatására nem pedig a protekcionista intézkedéseket kellene a jövőben finanszíroznunk. A bizottsággal, Fischer Ből asszonyjal együttműködve dolgozunk. Bizonyára lesz esély arra, hogy a mi agrárminiszterünkhez is forduljanak a kérdéseikkel, és részletesen megvitassák vele. Számos kiegészítő kérdés érkezik, úgyhogy azok kapják meg a lehetőséget, akik eddig nem szólaltak föl. Doyle asszony. Thank you, may I... Köszönöm szépen. Sok sikert kívánok a cseh elnökségnek, és szeretném, hogyha a miniszter úr megosztaná velünk a cseh gazdálkodók tapasztalatát a kappal kapcsolatban. Elégedettek-e és hogy sikerült-e a különböző üzemekben javulást elérni, hogyan értékelik, hogyan értékelik a cseh állampolgárok a kapot a cseh köztársaságban. Elnök, még meghallgatjuk Tikáó asszony kérdését is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sok munkahely szűnt meg a, gazda, a mezőgazdaságban. Romániában nagyon sok gazdálkodó van, de elég picik a gazdaságok. A kérdésem az az, hogy mit próbálnak elérni az új tagállamok kis gazdaságai számára. Miniszter úr, öné a szó. Az új tagállamokban különbözőek a feltételek, például nálunk, az én országomban Nincs olyan sok kicsi farm gazdálkodás, mint más országokban. Nagyon versenyképes a mezőgazdaságunk, nagyok a e, gazdaságok, de ha megnézzük Lengyelországot, akkor teljesen más a helyzet. A Doyle kérdését illetően, hogy mit gondolunk a kapról, vannak olyan gazdálkodók az én választókörületemben, akik egész jól értékelik a kapot, mert több pénzük van, sokkal több olyan dolog, ami 5-10 évvel ezelőtt nem volt, ugyanakkor egy kicsit igazságtalanságot is éreznek, mert vannak különbözőségek a kifizetések kapcsán az új és a régi tagállamok között. Ez pedig eh, az alapvető igazságoság kérdése a rendszerben, és ezt mindenképpen olvasolni kell. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a kapnak eh, igenis reformra van szükség, ez egyetlen módja annak, hogy Európát versenyképessé tegyük. Komplex a probléma, én nem vagyok ennek a szakértője, de úgy gondolom, hogy az alapvető kérdésekben meg kell egyeznünk. Tikau asszony kérdésével kapcsolatban? I'm sorry, Minister, I wasn't sure if you addressed both questions. Nem, nem tudom, hogy mind a kettőre válaszolt-e, nem vagyok biztos benne. Köszönöm szépen, sajnálom, kollégák, 8 órakor kell befejeznünk az ülésünket, ezért a, a többi kérdés a hatostól kezdődően írásban fogják megválaszolni. Köszönöm szépen a részvételt, és 9 óráig felfüggesztem az ülést. Thank you.